végére érkeztünk. Ez azt is jelenti egyben, hogy a napi rend végére értünk egyenlőre. Azoknak, akik még itt vannak, a munkatársaknak és jó étvágyat kívánok.